Rova Panajotova. Ja. Köszönöm szépen a tanácsnak, Panajotova asszonynak, amit elmondott, ezzel lezárom a vitát. Az eljárási szabályzat 137. pontja értelmében a FAM szakbizottságtól érkezett egy kérés, hogy az EGSB-nek adjunk megbízást, mérjék fel a munkaerőpiacon a nemekek egyenlő elbánását. Ha 24 órán belül, ami egy alacsony küszöb, nem érkezik kifogás, akkor jóváhagyottnak minősítjük ezt a konzultációt. Ha ez nem így lesz, akkor majd szavazunk erről a kérésről. Most pedig megyünk tovább a napirenden. A következő napirendi pont a bizottság és a tanács nyilatkozata azzal kapcsolatban, hogy a Spanyolországban megfelelnek-e a bírósági döntések a nemzetközi normáknak a közelmúltbeli Lavanada eset kapcsán. Panajotova asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony.